Tehát a tegnapi eh, ülés eh, jegyzőkönyve, illetve az összes elfogadott dokumentum eh, közétételre került, van-e bárkinek ellenvetése, nincs, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?